ez az üzenet megérkezik, akkor remélhetőleg az is elhangzik majd, hogy sikerült megoldani ezt a válságot. Köszönöm. Köszönöm. Kosszolino úr is szerepel a listámon, de ő nincs itt. Van-e még más, aki kampánya témában szót szeretne? Ha nincsen, akkor ezzel lezártuk ezt a vitapontot a jegyzőkönyvet elfogadásra megbocsátjuk majd a következő ülésen. Elfogadtuk az állásfoglás indítványokat, ezzel lezárom a mai ülést, köszönöm mindenkinek, viszontlátásra!